meghaltak azért, mert tüntettek. Ezeket a kérdéseket mind magánbeszélgetésben, mind pedig a nyilvánosság előtt felvetjük Irán irányában. Egész addig, amíg nem tisztázzák az ügyet, várjuk a választ, és azt is várjuk, hogy az erőszakért felelős emberek megkapják a jogos büntetésüket. Nos, hogy egy-két specifikus kérdésre is válaszolni próbáljuk, amelyeket felvetettek. Biztos, hogy a GCPOA támogatása megakadályozta az Európai Uniót, hogy más kérdésekre fókuszáljon. Ez nem igaz, ez a kijelentés. Ezt mondták, de nem igaz. Ugyanis Iránnal Iránnal minden kérdésre kiterjedő párbeszédet folytottunk, és ide tartoztak a sok téma közé az emberi jogok sért megsértése is. Nem hisszük, hogy jobb helyzetben volnánk, hogy e, ezeket a kérdéseket felvessük, akkor, hogyha a GCPO, GCPOP nem volna um, érvényben. Ez az atommegállapodás az ENSZ biztonsági tanácsának határozatával jött létre. Ez nem az Európai Unió kezd invenciójak találmánya, hanem az ENSZ keretén belül a biztonsági tanács határozatával jött létre. Az atom megállapodást mind a régió, mind Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságnak tartjuk. Senki nem akarja azt, hogy atom versengés induljon el a régióban, és senki nem tud jobb, békés megoldást arra, hogy biztosítsuk, hogy Irán ne, do- ne fejleszten atomfegyvereket, mint az atommegállapodást. Többször elmondtuk, 2019. júniusa óta, hogy aggaszt bennünket, hogy Irán elkötelezettséget csökken, és ezen felül pedig az otthon megállapodás alkalmaz, teljes körű alkalmazása mellett fogunk sípkörre szállni, tehát a GCP, GCPOP megállapodás abszolút támogatandó. Mások azt mondták az ülésteremben, hogy túl puhák volnánk Iránnal szemben. Mondhatnánk, nem volt mindenki túlontől elégedett, de hát lássuk, milyen kérdések körül forog a kérdés. Tényleg túl puhák volnánk Iránnal szemben? Nem annyira hiszem. Az EU még mindig egy sor szankciót tart érvényben. Egyrészt um, a um, atomfegyverek terjesz, terjesztése kapcsáni szankciókat, valamint 83 um, egyén és entitás uh, elleni uh, emberi jogi fellépés okán is szankciókat szabtunk ki. például telekommunikációs adatforgalom lehallgatására, vagy pedig a adatforgalom megzavarására alkalmas technológiák bevitelét tiltottuk meg. Ezen felül pedig a CP93-as terrorista rezsim, illetve a szíriai fellépés tekintetében sem voltunk túl puhak, ezt nem mondhatjuk. Nem voltunk túl kemények sem, azt tettük, amit tennünk kell. A GCPOE fontos számunkra, ez igaz, de ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk képesek keményen fellépni olyan kérdésekben, amelyek aggasztóak, például az emberi jogok sérelme tekintetében. Így jártunk el a tüntetések utáni fellépések során is. De további listába vételre vonatkozó javaslat nincsen a tanácsasztalán. De ugyanakkor az emberi jogok betartása, iráni betartásának éves áttekintésének folyamata zajlik. Emberi jogi kérdésekben több szankciót szabtunk ki, 83 egyénre, illetve jogi személyiségre vetettük ki ezeket a szankciókat? Ez egy nehéz kérdés. Továbbá is feltárjuk ezt, és diplomáciai kapacitásunkat felhasználjuk annak érdekében, hogy mind az emberi jogokat érvényesítsük, mind diplomáciai nyomást gyakoroljunk. Folyamatosan felszólalunk az emberi jogok betartása érdekében. Igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt elnökosszony, ez egy igen intenzív ülés volt, ez volt az első ülés jelenlegi pozíciómban, melyen részt vettek. Köszönöm szépen minnyájuknak a támogatásokat, köszönöm minnyájuknak a véleményét. Látom persze, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkozik az ülés patkó bal és jobb oldalán, különböző módon értelmezik az eseményeket, a világ eseményeit, jelenségeit, amelyben élünk. Hány kérdésről volt ma szó? Négy nagyon nehéz kérdésről volt szó. Köszönöm minnyájuknak a hozzájárulásokat, köszönöm a támogatásukat. Nagyon szépen köszönöm. Tájékoztatom a parlamentet, hogy a vita lezárásához hat állásfoglalási indítványt kaptam és ezennel ezt a vitát lezárom holnapi nap fogunk szavazni. bejelentést kell tennem az európai néppárt tájékoztatta az európai parlament elnökét a parlament bizottságaiba és delegációiba történt változtatásokról. az új tagok neve a mai ülés emlékeztetőjében fog megjelenni és jelölésük a bejelentés pillanatától azaz mostantól hatályos. köszönöm szépen és akkor a következő napirendi pont a tanács és a bizottság nyilatkozata az uniós stratégia a női nemi szervek megcsonktásának megszüntetéséről világszerte. szeretném megadni a szót a tanács nevében tuppurainen asszonynak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! A nők és lányok jogai és a, nő, a nemek közötti egyenlőség az egyik fő prioritás volt a finn elnökség során. A különböző szakpolitikai területeken külön kiemelt témaként kezeltük a szexuális és reproduktív jogokat és a Európa elkötelezte magát a fenntartható fejlesztési célok keretében, hogy együttműködik partnereivel abban, hogy véget vessen az összes erőszakos gyakorlatnak a nőkkel és lánygyermekekkel szemben ide tartozik a nők nemi szerveinek megcsonkítása is. Az Európai Unió és tagállamai régóta bizonyították már a multilateralizmus szintjén is, hogy keményen dolgoznak a nők és gyermek, lánygyermekek jogainak előmozdításán és a nemek közötti egyenlőség előmozdításán. Az Európai Unió és az ENSZ közös kezdeményezése a nők és lányok elleni erőszak megszüntetésére egy különösen ékes példája ennek ugyanis a nők helyzetbe hozását előfeltételnek tekintjük a fenntartható fejlesztési célok elérése szempontjából. Afrikában ez a kezdeményezés a Spotlight Initiative harcol a szexuális nemi alapú erőszak ellen, a női nemi szervek megcsonkítása ellen, valamint a nők reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréséért. A csúcs értekezlet, amelynek Kenya és Dánia adott otthont ebben a témában, különösen eredményes volt, ugyanis mint a közintézmények, mint magán emberek is vállalást tettek arra, hogy jelentős forrásokat biztosítanak annak érdekében 2030-ig nullára csökkentsük a női nem szerverek megcsonkításának előfordulási gyakorlatát. A mi eredményeink kézzelfoghatóak, de nem hagyhatjuk alába harcot mindaddig, amíg el nem értük azt, hogy nullára csökkenjen a nők és lányok elleni káros gyakorlatok száma. Hölgyeim és uraim, az ENSZ február 6-át nevezte meg a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelem napjá, nemzetközi napjául az Európai Bizottság ezen a napon ismét csak áttekinti, hogy milyen sikeresek voltak az eddigi fellépések ezen a téren, várjuk ezt a jelentést. Nagy érdeklődéssel várjuk a bizottságtól továbbá, az Európai Unió stratégiájának megújítását a nemek közötti egyenlőség területén, ugyanis ez a stratégia e hónap végén lejár. Remélhetőleg ez a stratégia magában foglal majd egy stratégiát, amely a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére irányul világszerte. Mielőtt befejezném, emlékeztetni szeretnék arra, hogy sajnálatos módon az Európai Unióban élő nők jelentős hányada elszenvedte ezt a káros gyakorlatot, és élete végéig szenved ettől, ennek következményeitől. Elértünk már eredményeket, de nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy Európában is még sokkal többet kell tennünk a tagállami jogszabályok érvényre juttatása és az érintett közösségek megsegítése révén például, de elnök asszony, biztos vagyok abban, hogy a közös együttműködés révén biztosítani tudjuk, hogy még eredményesebbek lehessünk Európában is, világszinten is. És nagyon köszönöm ezt a nagyon fontos vitát. Adnám a szót a bizottság nevében Helena Dali Tisztelt elnök asszony! Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy ezt a fontos témát felvette a napirendre ma, és köszönetet mondok a finn kormánynak is az elkötelezettségéért, amit a nemek közötti egyenlőség iránt mutatott. Ez a téma nagyon közel áll a szívemhez, és elkötelezett vagyok mindent megtenni, ami a hatáskörömbe tartozik, hogy ezt a csapást eltüntessük a föld színéről. Ezt a szenvedést, amit több millió, millió nőnek és lánynak kell átélnie, még ma is, ebben a pillanatban. Rendkívül fontos, hogy a világ elé tárjuk, és küzdjünk ez ellen, az emberi jogi jogsértés ellen, ami nagyon sok lánynak, gyereknek, nőnek keseríti meg az életét. 100 millió eurós költségvetéssel indul a Spotlight kezdeményezés, ahol ez el is hangzott. Ennek a projektnek az a célja, hogy egyetlen lány, egyetlen nő sem maradjon támogatás nélkül. Több afrikai országban vannak projektjeink, illetve az Európai Unió támogatja az UNICEF-nek azon programját, ami a női nemi szervek megcsonkítása ellen lép fel, illetve az ezzel kapcsolatos gondoskodást és védelmet támogatja. Nagyon fontos, hogy a polgári mozgalmakat támogassuk. Több mint 3000 közösségben 8,5 millió emberhez jutottunk el addig, azonnak érdekében, hogy ítéljék el ezt a gyakorlatot. Tudjuk, hogy ez a csonkítási gyakorlat az Európai Unión belül is megtörténik. Több mint fél millió nőről tudunk, aki Európában él, és ilyen csonkítást kellett elszenvednie. Nagyon fontos, hogy információt és kutatásokat végez, gyűjtsünk és kutatásokat végezzünk az EU-n belüli női nemi szerv megcsonkításról. Ez bűncselekmény. Támogatni kell az áldozatokat, és küzdeni kell a jelenség ellen. Ez az Európai Uniós jogban már megtalálható az áldozatok védelméről szóló irányelvben illetve a menedékre vonatkozó jogszabályba is szeretnénk ezt beemelni, illetve a Daphne programon belül a nemi alapú erőszak, ide a, értve a női nemi szervek megcsonkítása ellen küzdünk. 2020 elején 12,4 millió eurós költségvetéssel indul ez a program. Tisztelt képviselők, többet kell tennünk, hogy elérjük azt, hogy a várhatólag további 200 millió csonkítás áldozata 2030-ig ne történjen meg. Van der Leyen asszony európai menetrendje a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet az Európai Unió politikáinak középpontjába helyezte az elkövetkezendő öt évre elkötelezett vagyok a nemi alapú erőszak elleni küzdelem iránt, és biztos vagyok benne, hogy támaszkodhatok az Európai Parlamentre a e témában. A következő 2020-ban elfogadandó nemek közötti egyenlőségről szóló stratégia a nők elleni erőszakot különböző intézkedésekkel fogja e, célozni. Ezek közé tartozik a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelem is. Különböző szemszögekből kell a témát megközelítenünk, és az összes biztos portfóliójában szerepelnie kell az ez elleni küzdelem. A nemrégi Európai Bizottsági Közlemény, ami a nők nemi szervének megcsinkítása ellen szólal fel, a társadalmi változásokat, az adatgyűjtést, a védelmet, a vádemelést, és a világszerte a csonkítás elleni fellépést tűzte ki célul. A nők és a nők jogai az Európai Unió külpolitikájának is fontos részét képezik, a csonkítás elleni küzdelem is ide tartozik. Támogatjuk az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait, amik szintén lefedik a nők elleni erőszak témakörét. Az Európai Uniónak a politikai hálózatán keresztül nagyon fontos szerepe van ebben. El kell ismernünk azt, hogy a csonkítás nagyon érték, érzékeny téma. Az általános emberi jogok területéről a nők jogain keresztül, a testi integritáson át, a jog az egészséghez, illetve a méltósághoz témáját mind-mind lefedi. A csonkítás túlélői nagyon fontos, hogy ne legyenek félreértések áldozatai. El kell kerülnünk a megbélyegzést, a rasszizmust és az idegengyűlöletet minden áron. Ehelyett az együttműködést, a párbeszédet kell támogatnunk. A finanszírozás és a jogszabályalkotás mellett szükség van arra, hogy minden érdekelt fél minden szinten részt vegyen a politikai párbeszédben a nemzeti hatóságokkal és adminisztrációkkal, és kell támogatnunk az egészségügyi szakértőket, a közösségi és vallási vezetőket, valamint a családokat is abban, hogy sikerüljön végre a földszínéről eltörölni a nők nemi szervének megcsonkítását e felé szeretnénk dolgozni, és ennek egyik lépése a mai közös munkánk. <coughs> és akkor most az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében Fitzgerald képviselő asszonyi a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Üdvözlöm mindazt, amit a tanács és a bizottság képviselője elmondta. Az FGM, a nők nemi szervének megsönkítása, erre orvosi eljárásként vagy hagyományként szoktak utalni. Nem, ez a három betű nem ezt írja le, hanem erőszakos, a nők terhére elkövetett erőszakos cselekményeket ír le, alapvető, az életüket megváltoztató sebeket okoz ez, és megváltoztatja az életüket, a nőiségüket rombolja le. 200 millió nőt és gyermeken végezték el az FGM-et az UNICEF becslései alapján, és ez csupán egy becslés, lássuk ezt világosan. Hogyha az FGM-re gondolunk, akkor a legtöbb ember Afrikára gondol. Valóban Afrikában a nők 97%-át vetették alá ezeknek az beavatkozásoknak, de olyan országokban, mint Indonéziában, Maláziában vagy más országokban is megtörténik. Mi történne, hogy mit mondanánk, hogyha a rokonunk, édesanyánk, testvérünk, leánygyermekünk volna? Ez, akivel ezt végrehajtják, fel volnánk háborodva, már pedig azon nők hangját kell megszólaltatnunk, akik nem jutnak hanghoz. Biztosítanunk kell, hogy az iszlam, isztambuli megállapodást végrehajtsák és felszólaljunk fellépjünk az FGM ellen. Hogyan tegyük ezt? Az a kérdés. Abszolút top prioritásnak kell lennie, hogy új lendületet adjunk ennek a harcnak. A világ vezetői, férfiak és nők ringbe kell, hogy szálljanak ezért több szereplőt kell bevonni, NGO-kat, közösségeket, családokat kell bevonni, hogy együtt dolgozzanak. Az UNICEF tanulmánya azt mutatta ki, hogy ha megfelelő adatokhoz jutnak hozzá az érintettek, akkor az FGM-nek végig, véget lehet venni. Olyan úttörőkre van szükség, mint kollégánk az Európai Parlamentben, Kankó asszony. Az erőszak bűncselekmény, az FGM bűncselekmény. Mindent meg kell tenni, véget vessünk neki. Kraták képviselőcsoportjától Noizsű képviselő asszonyi a szó. Imason már mindig, már mindig is a nők teste a csatatér volt. Minden kultúrában, minden kontinensen, minden időszakban és minden vallásban. Mindig a női testet bántalmazzák. Hogyan lehet ezt um, elmagyarázni? A női test volt az Kínában, akiknek a lábukat úgy um, kötözték össze, hogy nyomorékokká váltak. A női testet eh, szorították fűzőbe, nem a férfi testet szorították fűzőbe. Most a jelenben pedig azt látjuk, hogy a nők szexualitását részben vagy egészében, egész élüktükre elrabolják a, a női nemi szervek megcsonkításával, vagy akár össze is varják a nemi szerveket. Miért nem a férfiakét? Miért mindig a női testről van szó? Egy olyan kultúra teszi ezt, amely Európában is felüti fejét. Mindig, mindig egyről van szó, a férfiak női test feletti ellenőrzéséről van szó. Arról van szó, hogy korlátozzák a nő lehetőségeit, és arról van szó, hogy fájdalmat okozanak a nőknek. És most megadom a szót a Rinyú képviselőcsoportból Toleré képviselőasszonynak. Aujourd'hui, 500 000... A mai napon 500 ezer nő és 200 millió, Európában és 200 millió világban áldozata a nők nemiszervi megcsonkításának. Ezeknek a nőknek az életére óriási hatással van ez, és csak ők egyedül viselik mindennek a következményeit. Ezt a csapást meg kell szüntetnünk, és ezért olyan közös intézkedést fogadjunk el, ami közös és pragmatikus. Először is biztosítsuk azt, hogy az adatokat megfelelően gyűjtjük és terjesztjük Szükségünk van pontos számokra, amik összehasonlíthatóak, és hogy megkérdőjelezhetetlen számokat tegyünk le az asztalra, hogy akár az európai helyzetet is be tudjuk bizonyítani. Együtt kell dolgoznunk a megelőzési intézkedések érdekében, minden érdekelt felet bevonva az érintett közösségeket is. Emellett szükségünk van támogató intézkedésekre, védelemre, és az igazságszolgáltatásra minden érintett személy érdekében. Biztos asszony, ma minden eszköz a kezünkben van, hogy megoldjuk ezt a problémát. Üdvözlöm a bizottság kötelezettségvállalását, hogy mindjárt az első napokban egy olyan stratégiát publikált, ami a női nemi szerv megcsonkítása problémája ellen lép fel. Az isztambuli egyezmény utal erre, de még nem ratifikálta hét tagállam. Mi, európaiak, ezen nők hangja kell, hogy legyünk. A jelenlegi ritmusban haladva tovább 600 millió lányt fognak 2015 és 30 között alávetni ennek a csonkításnak, ha nem teszünk semmit. Ez elfogadhatatlan. Ne hagyjuk ezt. Mindannyiunk támogatja önöket, hogy ezt a stratégiát bevezessék. Éppen a következő hozzászóló a zöldek képviselőcsoportja nevében herzberger fofana képviselő asszony. a női nemi szervek megcsonktása egy olyan beavatkozás amely megváltoztatja a nők nemi szervét és ezzel a nők alapvető emberi jogát sértik meg illetve a gyermekekét és szexuális és reproduktív jogukat, illetve fizikai integritásukat sértik meg. Ez egy univerzális probléma, Afrika, közel, a közel-kelet, Irán, Irak, sőt, európai országokban is történik ez, Németországban is sok négy ezer gyermeket csonkítottak meg csak Németországban. Elsősorban a bevándorlásból ered Európában ez a probléma. A női nemi szervek megcsonkítása egy téves vallási meggyőződésből ered. Határozottan fel kell lépni ez ellen. A 28 afrikai országból 24-ben világos ellenállás mutatkozik, ugyanakkor az érzékenyítési kampány is sikeres lehet ez segíthetne abban, hogy az e UGM-nek, FGM-nek véget vessünk. Itt az ideje annak, hogy leválasszuk ezt a gyakorlatot az iszlámról, se a Tóra, se a Korán nem beszél egy ilyen brutális gyakorlatról. Oktatni, nevelni kell, érzékenyíteni kell az embereket, be kell vonni a fiatal nőket és csak így tudhatunk új lendületet adni annak az harcnak, hogy 2030-ra ne történjen soha többet már FGM. A szankció és a megelőzés szolgálja ezt a célt, de ugyanakkor az összes érintett féllel és a nemzetközi közösség szereplőjével kell együtt, együttműködni, úgy, hogy a stigmatizációnak is véget vessünk az Európai Uniónak a nők és a gyermekek fizikai integritását meg kell védenie, és véget kell vetni ennek az erőszakos gyakorlatnak. Nem egy hagyomány ellen küzdünk, hanem egy erőszakos gyakorlat ellen, amely a nőket sérti meg. Kérem, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időkeretet. E itt az európai unió stratégiájáról beszélünk mégpedig a nők nemi szerveinek megcsonkításának megszüntetésére. Fitzgerald Toleré és Herzberger Fofanek kollégáktól az imént hallhattuk, hogy ezt a szörnyűséges csonkítást mélységesen elítélik, és úgy gondolják, hogy harcolni kell ezen embertelen gyakorlat ellen. Egy ilyen álszentségre én nem is tudok más példát. Három héttel ezelőtt ugyanis pontosan ők voltak ugyanazok, akik az isztambuli egyezménnyel kapcsolatos módosítót elutasítottak, amelynek célja az lett volna, hogy tematizáljuk ezt a visszataszító gyakorlatot, és elítéljük azt miért, mert az érintett nők és lányok szenvedése nem érdekli őket. Nekik sokkal fontosabb volt az, hogy elutasítsák a módosítót, csak azért, mert én nyújtottam be ezt a módosítót, én, mint nem kívánatos személy, aki nem tartozom a szerintük a megfelelő frakciókhoz vagy párthoz. Az én módosítom összesen 100 76 szóból állt volna, tehát nem haladta volna meg a megengedett mértéket, és ezzel elutasítottuk volna ennek a, ezt a csonkítást, ezt a szörnyű gyakorlatot. Most viszont csak valahol egy lábjegyzetben említi meg a vonatkozó szöveg ezt a szörnyű gyakorlatot. Hát akkor kit akarnak önök meggyőzni arról, hogy harcolni akarnak a nők megcsonkítása ellen? Szégyeljék magukat. Egyébként a mai napi rendi ponttal kapcsolatosan Palop McGuinness Pereira, Walsh és Jones kollégák is fel fognak szólalni, csak hogy néhányat említsek, ők is elutasították az én módosítómat. Hogyha önök is most álszent módon fognak nyilatkozni, akkor azt hiszem, igazán álságos és megvető módon nyilatkoznak, tekintettel arra, hogy itt van körünkben Asita Kankó is. Kankó képviselő asszony az Európai Konzervatívok és Reformelek képviselőcsoportja nevében. FGM affects every stage. Az FGM az ember életének minden egyes szakaszát érinti, tulajdonképpen az ember identitásának részévé válik. Befolyásolja a bizalom képességét, azt, hogy az ember hogy érzi magát, amikor szerel- szerelmes lesz, mit él át, amikor teherbe esik, amikor gyermeket szül. Gyakorlatilag kihatással van arra, hogy az ember hogyan szeret másokat és hogyan viszonyul önmagához. Az FGM a lehető legrosszabb fajta erőszak, amit elkövethetnek az ember teste, lelke és méltósága ellen. És ez egy olyan időszakban történik, az, amikor az ember még gyerek. Ez sohasem múlik el. Az ember mindent megtesz a maga részéről, hogy ezt túlélje, de nagyon fontos, hogy az ember soha ne felejtse el, hogy ugyanannyit ér, mint bárki más, annak ellenére, ami történt vele. Nap mint nap ezzel küzdök én magam is. És nap mint nap ezzel közd világszerte több mint 200 millió nő és gyerek, beleértve azokat is, akik Európában élnek. Már elkésztünk a változtatással, túl keveset teszünk, túl későn, Sürgősen szükség van egy stratégiára és egy cselekvési tervre, amely messze menő változást hoz. Nagyon inspirált engem, inspiráltak engem a Szaharov díjra jelöltek, akik itt voltak ma ezen a héten, mert arra emlékeztetnek minket, hogy minden egyes cselekvésünk és minden egyes döntésünk mérvadó a nők és lányok szempontjából, akik ránk hagyatkoznak, bennünk bíznak. Látnunk kell őket, meg kell hallanunk őket, meg kell védenünk őket, és közösen lehetővé kell tennünk azt, hogy kibontakoztathassák potenciáljukat, és rózsás jövő elé tekinthessenek. Köszönöm a támogatásukat. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló rodrigues palop képviselő asszony az egységes európai baloldaltól. la mutilación genital femenina como el resto de violencias machistas es una grave vulneración de derechos humanos y una forma de discriminación. a női nemi szervek megcsonkítása egy eh, gyalázatos gyakorlat. Anderson asszony, a probléma abban rejlik, hogy azok, akik a megcsonkítás előtt fellé, ellen fellépnek, gyakran csak rasszista jelszavakat hangoztatnak, és egy kulturális imperializmust akarnak terjeszteni. Ezt a gyakorlatot nem csak Afrikából ismerjük, nem lehet az egész kontinens, nem lehet csak a, mig- a migránsokat kriminalizálni. Ázsiában is, Latin Amerikában is létezett ez a gyakorlat, létezik, és Európában és USA-ban is végrehajtották ezt a gyakorlatot, például, hogy hisztériát vagy másfajta betegségeket gyógyítsanak ezzel, vagy pedig a Biblia vagy a Korán macsista, macsó az um, jobb oldal Európában, a szélső jobb nem foglalkozik, nem, ér, nem törődik a gyermekek jogával, nem, ők keresztes hadjáratot indítanak, és ezért ellenzik az isztambuli egyezményt is. Köszönöm szépen. A következő hozzászólunk Vals képviselőasszony asszony az Európai Néppártból Kedves kollégák, őszintén szólva csalódott vagyok, hogy este vitázunk erről, és így nem tudunk több figyelmet fordítani erre a témára, és nem vesz részt mind a 28 tagállam képviselője. Teljesen nyilvánvaló, hogy az FGM semmilyen hasznot nem hajt annak a 200 millió embernek, aki nőnek, lánynak, akinek ezt a traumát meg kellett élnie, és annak a 180 ezer nőnek és leánygyermeknek, akiket veszélyeztet Európában az FGM. Az életüket, az általuk megérdemelt életet veszélyezteti ez a gyakorlat, a testük feletti ellenőrzést veszélyezteti, és semmilyen pozitív haszna nincsen ennek a gyakorlatnak. Mi, kollektíven mondom, nekünk fel kell ismernünk, hogy az ilyen kártékony gyakorlatokat, mint az FGM nem, FGM nem lehet egyedül felvetni, hanem holisztikus és átfogó megközelítésre van szükség, hogy az erőszak minden formáját megszüntessük, és így a jövő generációk számára jobb életet biztosítsunk. A prevenciónak, a közösségeket, a vallási közösségeket is be kell vonni, a vallási közösségek vezetőit is be kell vonni. Nekünk, és még egyszer hangsúlyozom a több eszem első szemét, nekünk is te van mit tenni, és megfelelő, a felelősségünkkel kell élnünk a globális közösségben, azért, hogy véget vessünk ennek. Hozzászóló volt képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól Um, a WHO szerint több mint 200 millió nő és lány él megcsonkított női nemi szervvel azonban azok országokban, ahol gyakorolják ezt Európai Uniós tagállamokban is. Három millió lányt fenyeget az, hogy szintén megcsonkítják őket évente. A nők és a lányok megcsonkítása nem védhető kulturális gyakorlat, hanem a patriarchális megközelítés elfogadhatatlan gyakorlata. A társadalmakat, családokat, közösségeket oktatni kell, lehetővé kell tenni a nőket, hogy a saját testük felett gyakorolhassák a hatalmat, és oktatni kell a férfiakat is. A nagyon szimpatikus és hős kenyai nővel találkoztam, aki az iCat nevű programot indította be, ő egyébként a Szaharovdi egyik lelöltje volt, Azonban vannak olyan lányok és nők, akiknek már senki nem tud segíteni, egyetlen civil szervezet sem. Szóló Bilbao Barandika képviselőtársunk, a Rinyú képviselőcsoport. Presidenta, komisária. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A női nemi szervek megcsonkítása olyan csapás, amit néhány afrikai országban, de európai országokban is látjuk, látunk, több millió nőt érint emberi jogi jogsértés, a nők és férfiak egyenlőségének megtagadása. Amire szükségünk van, az együttműködés, a megelőzés. Európának vezető szerepet kell vállalnia hogy segítsünk eltörölni ezt a gyakorlatot a földszínéről. Az erősségünk abban a munkában rejlik, amit a laboratóriumokban végzünk, Afrikában és Európában, hogy segítsünk ezeken az embereken. Például a Baszkföldön már általános iskolai szinten holisztikus módon megközelítve kezelik ezt a témát. Koordináltan egy hálózat révén segítenek családoknak. Ez segíthet abban, hogy megakadályozzák a csonkítás bekövetkezését, illetve ha már megtörtént a dolog, akkor a stigmatizációt csökkentsék. Remélem. A... Éppen következő hozzászóló de Sutter képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, miniszter asszony. Az FGM, illetve a női nemi szervek megcsonkítása az egyik legszélsőségesebb gyakorlat, amelyekkel a nők és lányok testét és társadalomban betöltött szerepét próbálják ellenőrzésük alá vonni. Nőgyógyászként és európai parlamenti képviselőként elítélem ezt a gyakorlatot, hihetetlen szenvedést okoz a nőknek és lányoknak világszerte. Hallottuk a számokat, 200 millió nő világszerte, 500 ezeren az Európai Unióban, és négy, több mint 4 millió lány fenyeget ez a sors világszerte. Úgyhogy el kell érnünk, hogy világszerte megszűnjön ez a gyakorlat mind a nőknek, mind a férfiaknak. Harcolniuk kell ezen gyakorlat ellen, minden politikusnak pártállástól függetlenül el kell ítélnie ezt a gyakorlatot, anélkül, hogy tévhiteket terjesztenének. Fontos, hogy az FGM-nek eh, egyszer mindenkorra véget vessünk világszerte, ehhez viszont szükség van egy Európai Uniós stratégiára. Köszönöm. Következő hozzászóló Zsoron képviselőtársunk az ID-tól Kedves kollégák, egy Nairobi misszióról sokkolva tértem haza. Rengeteg nő szenvedett el csonkítást, illetve kényszerházasságba élnek. Ez a nők elleni erőszak a fiatal lányok klitoriszát akár rozsdás ollóval csonkintják meg. Ez a nők méltóságának a sárba tiprása. És a mi földünkre is ezeket a barbár vallásinak nevezett gyakorlatokat áthozták. Azon országokból származó lányok 21%-a van veszélyben, akik ilyen jellegű gyakorlatokat toleráló országokból érkeztek. Ezek a számok elfogadhatatlanok. Milyen típusú társadalmakká válunk, amikor a lányoknak attól kell félni, hogy megcsinkítják őket. A, ez kínzás, ezt a szörnyű gyakorlatot el kell ítélni, világos lépésekre van szükség, de politikai okokból több módosítót elutasítottak, és volt olyan projekt is, amit több mint 400 parlamenti képviselő nem szavazott meg, ellen Ez nem hagyomány, ez nem ö, e hit kérdése. A francia jogszabályok érdekében, ért, értelmében nem tudunk eléggé és komoly nyomást gyakorolni, hogy ne folytassák e, e csonkításokat a mi földünkön is. Ezért kérem, hogy a kötelező jellegű ö, figyelemfelhívást az egészségügyi dolgozók felé vezessük be. Európa Jeanne d'Arc és Marie Curie Holn. Ezek a, az definiál meg bennünket, hogy hogyan ö, tiszteljük például a nőket, hogyan tisztelünk mindenkit. Következő hozzászóló Stégrün képviselőtársunk az ICR-tól. Nem Stégrün. Fru talman, kvinnlig Köszönöm szépen, elnök asszony! A nők nemi szerveinek megcsonkítása Afrikában, a közel-keleten, de a Európában is gyakorlat. Hiszen tudjuk, hogy Franciaországban 60 ezer nő érintett, és Svédországban is közel 14 ezer nő vált ezen gyakorlat áldozatává. Az érintett nők aránya egész Európában ijesztő. Nagyon fontosnak tartom, hogy konkrét lépéseket tegyünk ezen gyakorlat ellenében, hiszen ennek nem adhatunk teret az Európai Unió területén. A rendőrségnek, az egészségügyi ellátószerveknek is fontos szerepük van ebben, érzékenyíteni kell őket ezzel a témával kapcsolatosan. A női nemi szervek megcsonkítását nem tudjuk Európa szerte megszüntetni, de Európában a miénk a felelősség, és itt lehetőségünk is van arra, hogy tájékoztató kampányokkal, illetve a közösségek erősebb bevonásával ö, melérjük ezt hogy a politikai ö, vita előterébe is kerüljön. Hozzászólunk Pereira képviselőtársunk a GUE-tól. Köszönöm szépen elnök asszony. Az FGM a nők ellen elkövetett szörnyű erőszak, amelyet gyakran gyermekekken hajtanak végre, és ez súlyos kihatással jár a lányok, a nők mentális és testi egészségére. Főleg a társadalom leginkább sérülékeny rétegét érinti ez, illetve a gyermekek terhére követik ezt el fel kell hívnunk a figyelmet az érintett közösségekben ar, erre az eseményre, erre az elkövetési módozatra, és véget kell vetni ennek a gyakorlatnak. Az FGM elleni harc a nők szexuális reproduktív jogáért való harccal jár karöltve. Meg kell tanítanunk a nőket és a gyermekeket a anyai és a női egészség kérdéseire. Azáltal, hogy az FGM ellen harcolunk, áttörést érhetünk el ezen jogok tekintetében. Képviselőtársunk az Európai Néppártból. Gracias, presidenta. Köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon szörnyű beszámolók érkeznek erről a gyakorlatról, amelyet a kulturális hagyományok nevében követnek el, de vannak más hasonló káros gyakorlatok is, poligámia, kényszerházasság, szelektív abortusz. Emellett sokszor a nőktől elveszik gyermekeiket, vagy szélsőséges öltözködési szabályokat írnak elő a számukra. Ezek a gyakorlatok mind-mind azt mutatják, hogy a multikulturális, multikulturális értékrendet kell követni, olyan szabályrendszert kell kialakítanunk, amely kötelezővé teszi az iskolák és hasonló intézmények, létesítmények számára, hogy ilyen gyakorlatok esetén közbelépjenek. Nagyon fontosnak tartom, hogy az isztambuli egyezményt mielőbb ratifikálják a tagállamok, és hogy a tagállamok az ilyen gyakorlatot követőket büntetőjogilag is felelősségre vonják, védelmet kell biztosítanunk az áldozatoknak, Támogatást kell nyújtani nekik a különböző védelmi rendszerek révén, konkrét fellépések révén. Fel kell konkrétan lépni a nők elleni erőszak ellen. Nem elég az, hogy más kultúrákat segítünk a harcban, mert az azt jelenteni, hogy mi magunk nem tartjuk be a saját törvényeinket. Zászóló Jones képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Thank you for... Szeretnék köszönetet mondani, hogy miniszterasszony és biztos időn szárt erre a témára. A női szervek megcsonkítása globális probléma. Számos országban világszerte történik ilyesmi nőkkel, lányokkal. Tudjuk azt is, hogy nagyon sok nő Európában, köztük két ezer Velszben, egy kicsi országban ennek áldozatául esett, és a védelem gyakorlatilag nem létezik, csak az U, mi 30 évvel azután, hogy törvényen kívül helyezték ezt a gyakorlatot, kezdtek el egyáltalán üldözni azokat, akik ezt elkövették. Klinikákra van szükség, ahol a túlélőknek orvosi és pszichológiai segítséget nyújtanak. De pont ezek a szolgáltatások vannak leginkább veszélyben a Brexit után, mert kulcsfontosságú EU-s finanszírozást fogunk elveszíteni. Hogy fogjuk így ö, megerősíteni a nők jogait és bíróság elé állítani az elkövet, elkövetőket? Az isztambuli megállapodás eszközöket ad a nők elleni erőszak elleni küzdelemre, de sajnos ö, az Egyesült Királyságban nagy részét nem hajtották végre. Holisztikus megközelítésre van szükség, a fiatalok, a közösségek bevonására, a nők szexuális és reproduktív védelmének az oktatásba való bevonására legyen a jelenlegi az utolsó női generáció, akinek ilyen szörnyűséget kell elszenvedni. Éppen következő hozzászólunk Rafaela képviselőtársunk a Rinyú képviselőcsoportból. Goedenavond, dank. Ik, I'll continue in Dutch. Köszönöm szépen. Holland nyelven fogok hozzászólni. 200 millió nő él 200 millió nő kellett, hogy elszenvedje ezt a csonkítást, ez elég. Nem folytatódhat ez a teljes mértékben méltatlan gyakorlat. Európában és fél millió olyan nő van, aki kockázatát viseli annak, hogy elkövetik rajta ezt a csonkítást. Egész évükben, életükben hatással van ezekre a nőkre a csonkítás minden következménye. Az Európai Uniónak oda kéne figyelnie arra, hogy a problémát az alapjaiban kezelje, meg kell védeni a nőket, meg kell védeni a lányokat. A nők elleni erőszak óriási probléma. Az Európai Bizottság rendkívül igazságtalan probléma ellen kell, hogy fellépjen. A stratégiára szükségünk van, igen, ez egy dolog, de ezt konkrét lépésekre kell lefordítani, illetve szankciókat kell bevetni a felelősök ellen. Ez a típusú erőszak nagyon fontos, hogy elítélhető legyen. Ehhez infrastruktúrára, finanszírozásra van szükség, hogy ö, meg tudjuk előzni a cselekmények elkövetését. Európai Uniós szinten van tehát szükség fellépésre, és nagyon fontos az is, hogy az áldozatokról ne feledkezzünk meg. Konkretizálni kell tehát ezt a stratégiát. Következő hozzászóló Kunke képviselőtársunk a zöld képviselőcsoportjából fru talman! Köszönöm szépen, elnök asszony! Mi az Európai Unióban büszkélkedünk, és azt mondjuk, hogy mi képviseljük az emberi jogokat az egész világon, mi harcolunk ezekért. Nem is szégyeljük, amikor megtudjuk, hogy hány lányt és nőt csonkítottak meg az Európai Unióban, magában pedig ez mindenfajta az egyenjogosításra való törekvés elvének ellentmond. Nem felejthetjük el, nem felejthetem én sem el, hiszen azért, mert úgy nézek ki, ahogyan kinézek. Tény, hogy az Európai Unió és a tagállamok nem állnak készen arra, hogy kellő nyomatékkal lépjenek fel ezen jelenség ellen. Úgy gondolom, hogy a tévesen értelmezett tolerancia, vagy a kulturális érzékenység adja ennek az passzivizmusnak az okát. Ez ellen fel kell lépni, ez emberi jogok megsértése ellen fel kell lépni. A képviselő asszony az identitás és demokráciától. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony az ENSZ első határozata az FGM-ből 1952-ből származik, azóta 200 millió ember csonkítottak meg, és évente további 3 millió ember kerül veszélybe, hogy megcsonkítják őket. Ez azt mutatja, hogy a nemzeti közösség mennyire képtelen, mennyire tehetetlen, és a nők áldozattá válnak joggal szólunk, szólalunk fel a fekete-afrikai, például etiópió nők joga érdekében, ahol a nőket száz százalékban vetik ki, vetik alá ennek a szörnyű cselekménynek, és 25 ezer Franciaországban élő nőt hajt, nőn hajtják ezt végre. Bizonyos muszlim közösségek fundamentalizmusára ez vezethető vittam. És a valós okokat meg kell nevezni, és a valós felelősöket meg kell nevezni, hiszen egy harcban vagyunk, a saját országainkban zajlik ez a harc a 123-as már elment, de az hát ő által a képviselt értékek elfogadhatatlanok. Carvalho képviselő asszony az Európai Néppártból. Signore Presidente, todos os anos... Elnök asszony, évről évre több ezer nő és gyermek esik áldozatául a nemi szerve megcsonkításának. Ez egy olyan gyakorlat, ami gyakorlatilag kínzás. Megváltoztatja nem csak a nők testét, hanem az életét is. Ezért konkrét intézkedésekre van szükség, hogy ez ellen a csapás ellen fellépjünk. Nem fogadhatjuk el, hogy ez hagyomány, vagy vallási gyakorlat, vagy szokás, és hogy ezt ezzel az indokkal elkövessenek ilyen cselekményt. A nemzetközi közösség zéró toleranciát kellene, hogy alkalmazzon az ilyen gyakorlatok ellen, amit a nők ellen követnek el az Európai Unión kívül is, nagyon súlyos emberi jogi jogsértésről van szó, alapjogi jogsértésről, az ember méltóságát ássuk alá, a nők és férfiak egyenlőségét ássuk alá, minden olyan értéket, amire az Európai Unió épül. Minden tagállamban bűncselekménynek minősül ez a gyakorlat, azonban jogi következmények nélkül. A nők és lányok, akik veszélyben vannak, védelemre szorulnak, és azok, akik ilyen bűncselekményeket követnek el az Európai Unión kívül vagy belül, igazságszolgáltatás elé kell, hogy kerüljenek. A legérintettebb közösségeket be kell vonni a tudatosítással, az oktatással, csak így fogjuk elérni az ENSZ célokat, mely szerint véget vetünk 2030-ig ennek a gyakorlatnak. Remélem, hogy prioritás lesz az új bizottságban ez a téma, és hogy következő hozzászóló leitao macares a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjából. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt biztos asszony tisztelt miniszter asszony! egy európai uniós stratégia elfogadása az fgm megszüntetésére kulcsfontosságú. A társadalmi konvenciók, a vallási hagyományok, a sztereotípiák, amelyek a női szexualitáshoz kapcsolódnak, nem szolgálhatnak tovább többé ürügyül, hogy visszafordíthatatlan károkat okozzunk a nők szexualitásában, reproduktív egészségében, testében. Sajnálatos módon nem egész, nem túl átfogóak az adatok, amelyek rendelkezésre állnak ezzel a káros gyakorlattal kapcsolatosan, amelynek már nem lenne szabad léteznie a XXI. században. Körülbelül 200 millió női áldozata van ennek a gyakorlatnak, körülbelül 500 ezren váltak ennek áldozatául az EU-ban. Nagyon fontos lenne, hogy a tagállamok több adatot gyűjtsenek területükön az FGM gyakorlatával kapcsolatosan, hogy hatékonyabban fel tudjunk lépni ezen szörnyű gyakorlat ellen. A második dolog, hogy támogatnunk kell az innovatív fellépést, a technológiákat például ennek szolgálatába állíthatnánk. Alkalmazhatnánk az ICAT applikációt, amelyet a kenyai Szaharov díj jelöltek alakítottak ki, hoztak létre. Remélem, hogy elérkezik majd annak az ideje is, hogy ők megkaphassák a Szaharov díjat. Emellett továbbra is elő kell mozdítanunk az isztambuli egyezmény ratifikációját, és támogatnunk kell, hogy azok is ratifikálják, akik eddig ezt nem tették meg. Nem adjuk fel a küzdelmet, amíg meg nem szűnik ez a gyakorlat. André képviselőtársunk az identitás és demokráciából. Az EU-n belül 500 ezer nő szenvedett el nemi szervi csonkítást, és évről évre egyre többen vannak, akik veszélybe kerülnek, hogy rajtuk is elkövetik ezt a csonkintást. A csonkítást afrikai országokban, Ázsiában és közel-keleten is gyakorolják. Egy szóval ezeket a szörnyű gyakorlatokat nem európainak tekinthetjük, mindazonáltal, ami kontinensünkön is jelen van ez a jelenség. Szükséges munkát kell elvégeznünk most először itthon, de hogy jutottunk ide? Több millió embert importáltunk, és ezzel a gyakorlatokat is a leg embertelenebb gyakorlatokat, ezt az anarhiába torkoló én bevándorlást meg kellene állítani. 62 ezerről 142 ezerre nőtt egy évtized alatt a megcsonkított nők száma Franciaországban. Ez nők ellen elkövetett erőszak. Nyissuk ki a szemünket. Nem nevezhetjük magunkat feministának, hogyha több ezer olyan migránst fogadunk be, akik megvetik a nőket, vagy erőszakkal fordulnak felük, vagy rosszul bánnak velük. Nem szabad ilyen homályos gyakorlatok értelmében gyermekek testét megcsonkítani. Nem szabad bárkit és mindenkit elfogadnunk, befogadnunk. A nők tisztelete értelmében meg kell változtatni az európai értékeket. A szó Poszpisi képviselőtársunké az Európai Néppártból Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos asszony. Nagy figyelemmel követtem mindazt, amit mondott, hogy ez az Európai Bizottság egy kezdeményezést indít útjára, és ezt az Európai Parlament is támogatni fogja. Egyetértek a legtöbb feltól, felszólalóval. Ez a veszély ez egy veszély, mely veszélyezteti a nőket. És világosan kell látni, hogy erőszakot tesznek a nőkön Európában, az európai tagállamokban, illetve a világ sok más területén. Eszközökre van szükség, de más-más eszközökre van szükség a két területen. Egyrészt az Európai Bizottságnak egy programot kell indítania, hogy az Európai Unióban végrehajtott FGM eseteknek egyszer mindenkor a véget vessünk. El kell mondani ezeknek az embereknek, nézzétek, Európába jöttetek, itt éltek, akkor tiszteletben kell tartanotok az európai értékeket. Az egyik ilyen érték az emberi jogok értéke, illetve az egyenjogúság értéke. Sok mindent kell tennünk a rendészeti szerveknek, hatékonyabban kell együttműködnie, hogyha valaki elköveti a genitális mutilációt, a nők nemi szervének megcsonkítását, akkor bíróság elé kell állítani a tagállamok közötti együttműködés ez ideig nem működött jól, és tudjuk, hogy több ezer, több tízezer ilyen eset történt, de hát hány elkövetőt állítottak bíróság elé, kérdemém? Hány embert ítéltek el? Itt még van mit tennünk, az egész világon is ugyanakkor fel kell lépnünk, ez tovább fog tartani, ez egész biztos, de e problémát először is Európában kell a célkeresztben, célkeresztbe vennünk. Köszönöm. Képviselő asszony a szocialisták és demokratáktól. Dank u, voorzitter. Stel je voor, je bent een meisje. Köszönöm szépen. Képzeljék el,